Okay, colleagues, we're going to get started because we've got... Kedves kollégák, megkezdhetjük. Igen, csak sűrű a napi rendünk. Az első napi rendi pont a koordinátorok ülésével kezdtük a szakbizottságot, ugye a második pont a rend elfogadása. Egy apró korrekció van a 17. ponttal kapcsolatban a menekültügyi reakciós átfogó megközelítés. A konkrét címe Mamadou Dambaldének a letelepítési megoldások helyettes igazgatója az UNHCR-nél. A következő Skype-on Chief Vodemmel alakítottunk ki kapcsolat tot Emmanuel Danz, Emmanuel Demerod, elraboltak egy néhány embert, és rangerek közül többeket megöltek. Csak azt szeretnénk mondani, hogy nem ismerjük konkrétan a körülményeket, de a kongói helyzet tovább romlik, és Ugandából is rossz hírek érkeznek. December 23-ára voltak választások írva, és számos fejlesztési ügyben látjuk, hogy Ugandában menekülnek az emberek, és szomszédos országokba, DR a kongói köztársaságból, demokratikus köztársaságból átmennek a szomszédos országba. Úgyhogy ez egyébként érinthetné az embereket. Hogyha az ebola újra kitör, akkor a kiterjedésnek a veszélye tovább erősödik is, hiszen a menekültek nagy koncentrációja ennek megfelelő kereteket biztosít és azt gondolom, hogy alapvetően közelről kell kísérnünk a következő hónapokban a kongói helyzetet. Az Európai Fejlesztési Napok az ezekre sor kerül június 5-én, 6-án idén, szokott Torna Taxisnál, ahogy ez lenni szokott ez összes képviselő és mindenki a személyzetből részt vehet ezen, hogyha a képviselők segítséget szeretnek kérni, de fordulhatnak a személyzethez. Van egy határidő, ez május 18-a, vagyis a mostani péntek, hogyha az Európai Fejlesztési Napok, az EDD, az Európai European Development Day-re szeretnek elmenni, a gyerm fiatalkoruk vagy a gyermekek házassága címmel rendezvény is lesz, Charles Görrenc vezeti ezt, Bangladesből is érkezik vendég, és szakértők is jelen lesznek, tehát és olyanok is, akiket konkrét gyerekként házasítottak össze. Egy órakor lesz ez június 5-én és, vagy 6-án, 11.30-tól 1 óráig. Aki szeretne részt venni ebben, az kérem menjen el 5-én és 6-án, tehát az Európai Fejlesztési Napok, negyedik napi rendi pont. Jegyzőkönyvek elfogadása, amennyiben nincsen megjegyzésük, akkor ezt jelezzék, kérem. Egy, ötödik napi rendi pont a koordinátorok határozatainak és ajánlásának elfogadása 2018. április 21. ülésről van szó, ugyanaz, mint amit előbb mondtam, kérem fogadják el. Ja, és amennyiben nincs megjegyzés, akkor ezt elfogadottak tekintjük. Hatodik, az, eh, az Európai Bizottsághoz fordulok, van-e meg eh, kiegészíteni valójuk kommentárjuk. Köszönöm szépen, egy nagyon fontos napirendi pont eh, a finanszírozása. A kötelezettségeknek eleget tesznek az EU tagállamok és az EU összességében a fejlesztési területen. Az Európai Bizottság az elszámoltathatósági jelentését vagy beszámolóját már nem teszik közé. Mert sajnáljuk, mert nagyon érdekel bennünket, hogy a 0,7%-os célt hogy éri el az EU ezért aztán az Európai Bizottságot meghívtuk a mai napra, hogy az új jelentésüket a fenntartható fejlődésbe történő beruházás címmel, vagy befektetés címmel, április végén mutatták ezt be New Yorkban, és Szárazan, Loran Szárazan úr, a DEFCO fejlesztési finanszírozási területének a vezetője, és mondja el, hogy miről szól ez a fenntartható fejlesztési kérdés, és hol tart itt az EU, és hol nem éri el a kitűzött célokat a kötelezettségvállalásai szerint. A 2015-ös célt a 0,7%-kal nem értük el, tehát most további 15 évet kérnek, hogy ezt érjük el. De most 2018 van és először hallgassuk meg őt, és utána kommentárok. Szarazán úr az első, aki szót kap. Üdvözlöm a német tanárok egy delegációját a mai napon. Németországból érkeznek, hátul ülnek. Norbert Neuser volt vendégei a mai napon. Önöket érdekli a fenntartható fejlesztési célok végrehajtása az iskolákból. Azt hiszem kiváló ötlet, hogy eljöttek, és hát, ha a fiatal emberektől elvárjuk, hogy vegyenek részt a fenntartható fejlesztési célok elérésében, szükség van a gyerekekre is. A gyerekek megértetik a szülőkkel, hogy mit is jelent ez a fenntartható fejlesztési cél, és 2030-ban ők már felnőttek lesznek a tanítványok. A gyerekek nagyon fontos, örülünk, hogy eljöttek és úgy gondolom, hogy megérdemelnek egy tapsot a német tanárok is. Kedves kollégák, itt van ez a jelentés. Ezt valamennyien megkapták a kollégák közül, és azt gondolom, hogy Szárazan úr a bizottság képviseletében bemutatja ezt. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy eljöhetek ide, és bemutathatom ezt a jelentést. A jelentés bemutatta, hogy mit értek el 2015 és 2017 között az EU-s tagállamok az Adidas Abebei agenda megvalósításában. Itt figyelemmel kísérjük az Addis Ababai agenda struktúrája alapján a fejleményeket, és számos, tört, számos lépés történt. Itt elmondhatjuk, hogy itt az európai konszenzus prioritásai kerülnek a középpontba. Ebben az szerepelt, hogy egy kialakítottuk a közlekedési lámpa mintája alapján a rendszereinket, és így vizsgáljuk az európai tagállamokat, hogy milyen messzire jutottak a célok elérésében. Ami a kötelezettségvállalásokat illeti, a közlekedési lámpával mérjük az erőfeszítéseket, és eh, ahol erre lehetőség van, és ahol ezek az erőfeszítések ténylegesen megvalósulnak, ott konkrétan mérjük is, hogy milyen messzire jutottunk az idevágó célok elérésében. A célok gyakran túlságosan általánosan, túlságosan globálisan megfogalmazottak, és bizonyos esetekben éppen ezért a mutatókat is át kell alakítanunk. Általában elmondhatjuk, hogy az EU és a tagállamai reagáltak a 2030-as agendára a szakpolitikáikban, és vonatkozik ez a pénzügyi erőforrásokra is, és elindultak a kötelezettségvállalások megvalósításában, úgy általában, hogyha külön-külön végveszem a fejezeteket, az első a hazai az állami források, a vezető donorok az EU tagállamai, amikor megfelelő finanszírozásról beszélünk, és ez 76%-os növekedést jelent, amit itt megfigyelhetünk két év alatt a erőforrás mobilizációban ami pedig a nemzetközi magántőkét illeti a finanszírozásban az EU ösztönözni kívánja a magánberuházásokat a fejlett országokban, és megfelelő üzleti gyakorlatok kíván kialakulni. A legfontosabb fejezet természetesen a nemzetközi fejlesztési együttműködés. Kérem mondja el, hogy melyik oldalon járunk nem látjuk, hogy hol tartunk, hiszen nincsen kivetítő a negyedik fejezet, a nemzetközi fejlesztési együttműködés a 35. oldalon van. Ez az, ami az ODE ügyeivel az a foglalkozik. Az EU tagá és tagállamai a legnagyobb fejlesztési támogatók, és 57%-át adják a globális ODA-nek. 2017-ben ez 0,5%-ot jelent a GNI-hoz képest, a nemzeti össztermékhez képest, ami magasabb 2016-hoz képest vagy alacsonyabb valamivel, na, akkor 0,53 százalék volt, hát némi csökkenés állapítható meg 2017-ben. Az egyetlen piros lámpa a jelentésben az az volt, hogy a, a stag 0,11 százalékot sikerült csak elérni és 0,15-öt akarunk elni 2020-ra, és 0,20%-ot 2030-ra. És eh, erre külön figyelnünk kell majd a jelentésben. Ami pedig a fejlesztési együttműködést illeti még mindig, eh, az EU és tagállamai hm, tovább haladtak eh, a az eredményesség és hatékonyság területén és sikerült javulni a közös programozásban és a közös végrehajtásban is a legnagyobb befizetők vagyunk a Public Climate Finance területén. 2003 és 2016 között 22 milliárd dollárt sikerült elérni, és ez egy megduplázódását jelenti az összegnek. Az EU és még globálisan 15%-át adják a fejlesztési támogatásoknak a szociális befogadásra, ami egy 30%-os növekedést jelent 2015-höz képest hogyha még tovább lépek az ötödik fejezetre a nemzetközi kereskedelem, amely a kereskedelem motorja, az 52. oldalon van a jelentésben, láthatjuk, hogy az EU fejlesztési eszközei segítenek a piachozra történő belépésben a fejlődő országoknak, mindenek azok az eszközök, eszközök, amelyek a fegyverek kizár, kivételvel minden területen támogatják a kereskedelmet, és az ilyen jellegű kötelezettségvállalás több mint megduplázódott az elmúlt néhány évben. Az EU a fő exportpiaca a fejlődő országoknak, tehát a termékeknek, és a legnyitottabb piacot is mi biztosítjuk az LDC szempontjából ami fontos még számunkra az az, hogy az ásványok és a bányászati termékek aránya csökkent Európába, és ezt főleg késztermékek váltották fel. Ez egy nagyon fontos és pozitív fejlemény véleményünk szerint. Ami pedig a hatodik fejezetet illeti a fenntarthatóság kérdésében, 72. oldal. Azt látjuk, hogy az EU és tagállamai úttörő szerepet játszanak az ilyen műveletekben, abban, hogy a felelős hitelezési gyakorlatok kialakuljanak, és támogatjuk azokat az erőfeszítéseket, amelyek a Párizsi klubtól, illetőleg a G20-aktól indult ki. A rendszer szintű kérdések a következő fejezet a 76. oldalon. Itt azt látjuk, hogy az EU és tagállamai politikai koherenciát biztosítanak a fenntartható fejlődés érdekében, és erősíteni kívánjuk a globális irányítást a fejlesztési rendszerben a nyolcadik fejezetben, 82. oldalon innováció és kapacitás kialakítás a tudomány és kutatás területén az EU tagállamai a, a tudomány és az innováció legfőbb finanszírozói a fejlődő országokban, és a legtöbb ösztöndíjat is mi adjuk a fejlődő országokban, vagy onnan érkező diákoknak. Vagyis a jelentés eredménye az, amit New Yorkban mutattak be 23-án, április 23-án New Yorkban az megfelelő biztos mutatta be ezeket, és bizonyítani tudjuk, hogy az EU tagállamiai az Addis agenda végrehajtásában 2015 óta nagy lépéseket tettek, és de további erőfeszítésekre van szükség, ha el akarjuk írni a célokat. Okay, just be clear. The back, uh, back of the document, colleagues, I can... Nézzük uh, megint a dokumentumot, és uh, a 93-as oldalon kezdjük a kötelezettségvállalásokkal. Itt lehet könnyen követni őket. Ez évente megjelenik majd ez a jelentés. Mi a terv? a jövőre nézve. Még nem hoztunk ezzel kapcsolatosan döntést, de jövőre nem lesz egy teljes fenntartható fejlődés jelentés, mert ütközne ez egy másik jelentéssel. El kell döntenünk még, hogy milyen gyakorisággal készül a jövőben ez a jelentés. Igen, hátul látható, hogy minden jól halad. Egy-két kérdés kivételével, mint az LDC-k, a törékeny államoknak nyújtott támogatások területén még fejlődni kell. Visibility for our members in future. It might be interesting. Érdekes lehetne meghallgatni a bizottságtól egy előadást arra nézve, hol vannak a kihívások, és hol, van a hol van a jól teljesítés, mik az jó eredmények. Lehet, hogy sokan ma délelőtt látják először ezt a dokumentumot. Szerintem érdemes nyomon követni a fejleményeket mit tesznek az átláthatóság érdekében, hogy a világ többi részén pontosan lássák az agytröztök, a think tankek, az civil szervezetek, hogy milyen munka zajlik. Nos, civil szervezetekkel egyeztetünk a jelentésről a Concord képviselőivel. Tegnap találkoztam, a jelentést egyeztetendő folytatjuk velük az egyeztetéseket. Maga a jelentés, ahogy ön is említette, tartalmazza a felhasználhatóság szempontjait, illetve a kódében is egyeztettük ezt a jelentést. Május 22-én eh, készülünk arra, hogy áttekintsük a jelentés eh, eredményeit, és hogy eltekintsük, hogy hol van szükség még javításra. Lehet, hogy érdemes volna ezeket az eredményeket megosztani a parlamenttel. Aktívabb együttműködést is el tudunk képzelni azzal kapcsolatosan, hogy az LTC-kkel kapcsolatosan mi lesz, júniusra hogyan készítik el az új programot, és eh, hogyan fogják ezt a problémát megoldani. Van-e valakinek kérdése, Norbert? Először is köszönöm szépen a jelentést, és hogy bemutatta számunkra ezt a nagyon érdekes dokumentumot. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy előrelépés történt az Addis Abebai cselekvési terv végrehajtásában. Ez nagyon lényeges. Vagyis, hogy az ígéreteinket tartjuk. Elnézést hogy közbevágok, de probléma merült fel. Az első, az egyes csatorna, mintha spanyol jönne. Már ilyen működik? Működik? Igen. Most német van az egyesen? Jó. Akkor kezdjük előről. Thank you very much. Köszönöm. Nagyon jó áttekintésnek találom ezt a beszámolót a, az Addis Abebai konferencia végrehajtása tekintetében lényeges, hogy az éves jelentések továbbra is készüljenek. Tehát ne legyen ez egy egyszeri alkalom, hanem folytatása is legyen. A magam részéről azt is fontosnak tartom, hogy a tagállamainkban a fejlesztést napirendre vettük. We had problems with some member states refusing voltak problémák korábban, hogy bizonyos tagállamok a 0,7%-os célt nem teljesítik. Számunkra nagyon fontos, hogy a fejlesztést a különböző tagállamokban egyaránt fontosnak tartsák, ne csak azt mondogassuk, hogy az Európai Unió a legnagyobb adományozó, hanem nézzük meg, hogy mit csinálnak az egyes tagállamok. Hazámról, Németországról is beszélek, mi is javíthatunk még. Nagyon lényeges áttekinteni, hogy milyen eszközeink vannak a helyzet javítására az LDC-kben. Nem jó jelzés az, um, not having the uh, support. Hogy az LDC-k nem kapják meg a megfelelő támogatást, ezért ajánlásra volna szükség, hogy hogyan tudjuk javítani a helyzetet, különösen az LDC-k számára. Köszönöm. Maria. Herzlichen Dank. Ähm, äh, Köszönöm szépen. Én is állás vagyok azért, hogy egy átfogó jelentés sikerült megőrizni tematikai szempontból is. Nagyon jól elmondta, hogy az egyes tagállamok mit csinálnak jól, de Norbert is említette, hogy nevezzük nevén a dolgokat, a hiányosságokat, és mutassunk rá a hiányosságokra, és Norbert épp most említette egy példát erre. A legkevésbé fejlett országok, és erre hívnám fel a figyelmet, Linda, te is mondtad, Norbert is aláhúzta még egyszer, ez egy olyan pont, ahol mit külön kell kezelnünk, hogy a 0,7%-ot hol érjük el, és melyik tag, tagállam éri ezt el, illetőleg melyik nem éri el, és adott esetben azt is meg kell nézni, hogyan érik el, hogy mi mindent számítanak bele. Egy további fejezet fontos még, a biodiverzitás mm, is szerepel a négyes fejezetben, a 4.5-ös szakaszban, itt a munkadokumentumban, a biodiverzitást, az ökorendszerek finanszírozása hogyan biztosítja. Itt a kötelezettségvállalások szerepelnek a Nemzetközi Biodiverzitási Egyezmény értelmében, 2010-es egyezmény van szó, és az EU halad, azt mondják, de a 2020-as finanszírozási célt nem érik el, ami persze nagyon rossz hír, nem csak én gondolom így. Szükség van arra, hogy ezt a célt elérjük, de szerepel a dokumentumban az is, hogy a biodiverzitás célja már csak azért is problémás, mert a magán befektetők nem igen érdeklődnek ez iránt ez azt jelenti, hogy csak állami oldalról áll fenn ez az érdeklődés, vagy az odán keresztül finanszírozzuk ezt, vagy nem lesz pénz. És ha tovább vizsgáljuk ezt, akkor a fejezet igen csak reményteljes utalásokat tartalmaz meglepő módon, mi szerint az európai befektetési terv, vagy beruházási terv kiváló lehetőséget kínál a fenntarthatóság érdekében történő állami és magánfinanszírozás számára. Szerintem ez egy ellentmondás. A kérdésem az, hogy a következtetés most hogy jön létre, hogy az európai beruházási terv azt el tudja érni, amit önök inkább negatívként írnak le, miszerint a magánszektor nem fog érdeklődni a biodiverzitás iránt. Az európai beruházási terv aztán végig is eléri majd, amit nem lehet korábban, nem lehet alapvetően megoldani, nem lehetett eddig megoldani. És mennyi pénzre számítanak az európai beruházási tervből a biodiverzitásra? Az EU, az európai beruházási terv szerint eléri, vagy e, eléri majd a finanszírozási célt 2020-ig, tehát szerintem itt van egy ellentmondás a bemutatóban. Még kiegészítésképpen Három hónapja kértem, kérdeztem az Európai Bizottságtól, hogy mi a helyzet az Európai Berozási terv és a biodiverzitás ügyével mindenek előtt a mezőgazdaság függvényében kérdeztem rá, de egyenlően nem kaptam választ az Európai Bizottságtól, és őszintén szólva némileg fáradtságosnak tartom, hogy minden egyes ülésen fel kell hívnom a figyelmüket arra, hogy még tartoznak nekem egy válaszsal. De talán most működik. Köszönöm. Yeah, just to say, Kedves kollégák, ha megnézzük a mellékleteket a 107-es oldaltól kezdődően, részletesen látható az egyes tagállamok esetében, hogy mennyi adományt szolgáltatnak, és a trendek is láthatóak. A 107-es oldalnál kezdődik, tehát a melléketekben. Németország száma is ott vannak, tessék tanulmányozni. Ki szeretne még szót kérni, Bogdan? Köszönöm, elnök asszony. Én vagyok a társjelentéstevő. Még mindig fennmarad ez a kérdés, a 106. oldalon a mellékletben láthatók a fejlemények, a trendek az Európai Unió esetében a 0,5%, amiről most beszámolhatunk, érdemes áttekinteni, hogy az egyes országokban ez hogyan alakult. Érdemes átnézni tehát, hogy hol tudunk javítani. A Költségvetési Bizottság is javasolhatna jó gyakorlatokat, többet a többért például, ez egy olyan elv, ami jó példa lehet a tagállamoknak. Lola. Köszönöm, Linda. Nagyjából hasonlóan gondolkodunk mi is. 2017-ben új konszenzus alakult ki a fejlesztés tekintetében a 0,7-es kötelezettségvállalás tekintetében a statisztikákból kiderül, ezeket eh, múlt hónapban hozták nyilvánosságra hogy 2017-re csökkent 2,7%-kal a támogatás 2016-hoz képest. Az Egyesült Királyság azon kevés ország közé tartozik, amely eléri a 0,7%-os célt, sajnos ők majd kilépnek. Ezért érdemes egy a hatékony és reális úti tervet kidolgozni a kötelezettségvállalás teljesítés érdekében. A parlament sürgette ezt már többször, és a fejlesztési források feltöltése nagyon fontos feladat. Köszönöm szépen. We're going to talk about Brexit this afternoon. Igen, délután majd a Brexitről is beszélni fogunk, jönnek szakértők hozzánk, és a Brexit hatásáról fogunk beszélni. Úgy látom, hogy többen nem kérnek szót, úgyhogy tessék, megadom vendégünknek a szót. Köszönöm szépen. Valóban. Ennek a jelentésnek az egyik legfontosabb, legérdekesebb pontja, hogy megmutatja, hogy hogyan teljesít a tag, ennek a tagállamok egyenként, illetve kollektíve az EU-n belül a kötelezettség vállalásokhoz képest. Ami az ODA-t illeti, 2017-ben növe, csökkenés történt három fő okból. Egy. Elkezdett csökkenni csökkenni a, a hozzáférhető menekültügyi költség, és mivel két-három évvel ezelőtthöz képest csökken a menekült nyomás, a költségek még mindig megvannak, itt vannak, de a következő két-három évben is valószínűleg folytatódni fog ez a trend. Cancellation Uh, a második ok, hogy uh, az, uh, a hiteleírás 2016-ban történt, az javította az ODA mutatókat 2016-ban, de nem 2017-ben. És aztán az EIB forrásai, ez ö, hitelei, ezeket cashflow alapon ODA-ba beleszámítják, de a áramlások negatív ODA-nak számítanak, és mivel az EIB portfólió érik, egyre több a visszafizetés 2017-ben, ez tehát automatikusan csökkentette az ODA-t, amit az EU intézmények lejelentettek. Ez összességében magyarázata a csökkenésre. Persze még mindig nagyon aggasztó a 2017-es visszaesés. Az egyik szembeszökő elem a tanácsi következtetésekben, reméljük ezt május 22-én elfogadják, hogy a tanács arra sürgeti a bizottságot, hogy intézkedéseket tegyen és javaslatokat az ODA kötelezettségvállalás tartására. Ezért végig kell gondolnunk, hogy milyen javaslatokat tudunk tenni, de mindenképpen ez sürgető feladat, a tanács is így fogalmazott. Ezek a javaslatok az LDC-k felé irányuló ODA-t sürgeti emelni. A tanácsban is sokszor szóba került ez. Az LDC-k külön kategóriát alkotnak. Nem minden törékeny állam MDC és fordítva. Még pontosítani kell az elemzést, de az LDC felé irányuló ODA azért stagnál többek között, mert az ODA nagy része az elmúlt években az a törékeny államok felé, sérülékeny államok felé irányult, a szomszédságban például menekültügyi kiadásokra, fordították ezeket a menekült válság összefüggésében, és a szomszédsági országok nem LDC-k, bár sérülékeny államok. Ez persze nem jelenti azt, hogy kevésbé aggasztó a helyzet, de némi magyarázatot ad. Részletesebben fogjuk először elemezni a kétoldalú segítségnyújtást az egyes tagállamok részéről, és utána javaslatokat teszünk arra nézve, hogy az LDC-k felé irányuló ODA helyzetet hogyan tudjuk javítani. Ami a biodiverzitást illeti, ezzel kapcsolatosan nem tudok részletes választ adni ma. Sajnos sem az EIB tevékenységével, sem pedig a biológiai sokszínűséggel kapcsolatosan nem vagyok szakértő. Minden esetre fejeztük a jelentésben azt, hogy a biodiverzitás irányában nem érdeklődik igazából a magánszféra. Az EIP egyik fontos feladata vagy célja, hogy olyan, olyan területekre irányítsa a magánszektor befektetéseit, amelyek nem automatikusan vonzóak számukra, és a biodiverzitás is olyan téma, ami felé csatornázni szeretnénk ezeket a befektetéseket. Reméljük, hogy az EIP majd választhat a kérdéseikre. Köszönöm. Tudjuk, hogy az EU az illegális pénzmozgásokkal kapcsolatosan tett már lépéseket, majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul a jövőben. Ez nagyon fontos kérdés a szakbizottságunk követni fogja ezt a témát a következő években, és remélem, hogy a bizottság később is beszámol, majd legalább évente nyomon követi ezeket a területeket, ahol, jelent, ahol gyengéségek jelentkeznek, például az ldc esetében. Ugandából jöttünk éppen vissza, és ott is problémák vannak fontos projektek finanszírozásával kapcsolatosan, és ez a migráció összefüggésében is lényeges coming here this morning. I think they've given us a good overview. The study merits Remélem, hogy a bizottság folytatja ezt a munkát, és tovább vizsgálja ezt a területet, és kérek mindenkit a kollégáim közül, hogy ellenőrizze, hogy a helyzet saját tagállamában, hogyan teljesítenek. Köszönöm szépen. Köszönjük meg vendégünk előadását, és búcsúzunk tőle. Köszönöm. Important issues this morning. Sok fontos kérdés van még ma délelőtre, például az MFF a következő. Két biztosan fogunk találkozni ma, a későbbiekben, illetve holnap, és az új javaslatokkal kapcsolatosan teszünk fel nekik kérdéseket. Ma délelőtt az MFF-ről lesz szó, eszmecserét folytatunk a Concorddal, amely az SDG-k végrehajtásával foglalkozik. Keresem a vendégeinket. Hmm? Are ah, they coming to... So what So, are we... all speak. Kedves kollégák! A plenárison ott voltunk néhány héttel ezelőtt, Juncker elnök bemutatta az új MFF-re vonatkozó javaslatát. A bizottsági javaslat összevonja a külső finanszírozási eszközöket egyetlen eszközbe, amelynek a címe szomszédság, fejlesztés és nemzetközi együttműködési eszköz migrációs fókusszal, és 20%-ot fenntartanak erre az összes fejezeten belül. Ebben a javaslatban az EDF is bekerül a költségvetésbe. A következő hónapokra nézve nagyon fontos feladatunk arról gondoskodni, hogy a fejlesztési források az EDC összefüggésében is domináns ablak maradjon ebben a programban. Tudjuk, hogy két héttel ezelőtt többen ott voltunk a Concorddal való találkozón, még mielőtt a bizottság javaslata nyilvánosságra vált. Nagyon örülünk, hogy itt van ez a szervezet, és hogy el tudják nekünk mondani, hogy hogyan gondolkodnak előzetesen a bizottsági javaslatról. Katarina Lemanska a Concord képviseletében van itt, és a Nabu Brussels-től um, Rafael Méland egy környezetvédelmi civil szervezetről van szó, az STG-k végrehajtásával kapcsolatosan, de hát majd elmondja, hogy a platformjuk mivel foglalkozik. 10 percben kérem, hogy mondják el, hogy hogyan gondolkodnak a bizottsági javaslatról, mik az erősségei, melyek az esetleges csapda lehetőségek. Később a bizottság képviselőivel is találkozni fogunk, úgyhogy érdemes először meghallgatni, hogy a civil szervezetek mit gondolnak a javaslatról. Katarina. Um, thank you very Nagyon köszönöm, hogy meghívtak minket, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy a csomagjavaslatban a külső fellépésről beszélhetünk, főleg a támogatásról, a többéves pénzügyi keretet illetően. Katarina Lamaszka vagyok, a Global Health Advocates-et képviselem általában, de most a Concord nevében jöttem. Nyilván tudják, hogy a Concord az a szövetség, amely fejlesztési segít nyújtó szervezet, 28 nemzeti platformot, 21 nemzetközi hálózatot fog össze, úgyhogy összesen 2600 szervezetet Európa szerte. Ma a feladatunk az, hogy kollektív munkánkról számoljak be. 2015-ben szeretnék visszatekinteni, akkor nagyon büszkék és reménykedőek voltunk. Az EU minden súlyát latba vetette, amellett, amit Ban Ki-moon helyesen az IKER tervnek nevezett az átalakuló fejlődés mellett. A 2030-as agendáról van szó a fenntartható fejlődés érdekében a Párizsi megállapodásról. Természetesen a vezetési szakban nagy kihívásnak bizonyult ez, ma megint csak az EU vezetésre van szükség. Arról van szó, hogy a hihetőségről kellene győzködnünk bárkit, mint globális vezetőnek, ami a fenntartható fejlődést illeti, ennél kézzelfoghatóbb dologról. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a fenntartható fejlesztési célokat ne vezessük be. Úgyhogy a Concord üdvözli a bizottsági javaslatot, hogy a külső fellépés 13%-kal növekedjen. Gyakorlatilag forrásokra van szükség a Brexit miatt, és ezt nem szabad alábecsülni. Ugyanakkor azhoz, hogy teljes mértékben elégedettek legyünk a kvantitatív aspektusokat illetően, szükség van arra, hogy a DAC a továbbra, továbbra is megmaradjon a jövőbeli fejezetben. Nos, mi is a jelenlegi javaslat? 2011-ben az akkor megszületett csomagjavaslatban a bizottság egyetemű kapcsolatot hozott létre a külső fellépés javasolt költségvetése, a milléniumi fejlesztési célok és az EU elkötelezettségek között, hogy 0,7%-át a GDP-nek az odára szánja. Ne felejtsük el, hogy akkoriban úgynevezett landmark, fémjelző eredménynek nevezték az, ezeknek a fenntartható fejlesztési céloknak az elfogadását. Ma azonban a jelenlegi javaslatban a források növelése a külső fellépésre igazándiból nem indokolt, a, nem lehet el, megindokolni azzal, hogy az EU elkötelezettsége a 0,7%-os célra gyakorlatilag azt jelenti, hogy a partnerországokat támogatja saját céljaik bevezetéséhez. Gyakorlatilag mi úgy gondoljuk, hogy itt óriási eltérés van az EU elvei, illetve hosszú, hosszú távú megközelítését illetően, a fejlesztési támogatások illetően. Úgyhogy 12 eszközt javasol az EU, amely többféle szakpolitikára vonatkozik, például a fejlődés, a jó szomszédság, az emberi jogok, az békef építése, és egy széles körű eszköz lenne ez. Úgy gondoljuk, hogy ez így nem igazán lenne kielégítő megoldás, mert feszélyeztetni azt, amit eddig elértünk. Három dolgot szeretnék itt kiemelni, ami a fejlesztési támogatást illeti. Először is az új architektúrát, az EC kommunikációjának megfelelően, hogy az, EU, az uniós prioritásokat jobban szolgálhassuk. Természetesen a, a saját érdekeit is kell ö, követni az EU-nak a globális ö, színpadon, ö, de csak addig, amíg nem ássa alá a ö, partnerek fejlődését. Aztán, ami a primér mandátumot illeti a fejlődés vonatkozásában, nagyon fontos az együttműködés, mivel a migráció prioritás, ez nagyon jól illusztrálja aggájainkat. Ahelyett, hogy a migrációt tekinteni az EU, gyakorlatilag a fejlődést a migrációval akarja elérni. Amikor a migrációt prioritásként kezeli, ez azt jelenti, hogy visszakerülünk az EU-s prioritás listára. Például az EU-s nemzetközi elkötelezettségének megfelelően a nemek közötti egyenjogúság, illetve a civil társadalom védelme nem fontos és kulcsfontosságú politikai prioritások? A második dolog az EU-s külpolitikai célkitőzései, illetve a fejlesztési célok közötti kapcsolat és kompatibilitás kérdése. Nyilván ezek nem föltétlenül zárják ki egymást. Nagy hiba lenne, hogyha nem vennénk figyelembe azt, hogy a külpolitika és a fejlesztés összekapcsolható. Tehát a külpolitika és a fejlesztés közötti feszültség vonatkozásában nem mi vagyunk az egyetlenek, akik aggájainkat fogalmaztuk meg. Hogyha megnézzük a félidős értékelést az LDF-nél, e az ilyen jellegű feszültségek elő kialakulhatnak, és a jelentésben az szerepel, hogy ezekkel prioritásként kell foglalkozni. Úgyhogy ami a jelenlegi javaslatot illeti, nem látjuk azt, hogy ezt az ajánlást figyelembe vették volna. Túl sok a nyitott kérdés pillanatnyilag, ami az eszköz irányítását illeti. Nem tudjuk, hogy ki fogja a politikai útmutatást képviselni, ki fog a különböző érdekek között közvetíteni, és ki lesz végül is az, aki kezeli a forrásokat. The issue uh, of compatibility is also a burning uh, issue in relation to tehát a kompatibilitás rendkívül égető kérdés. Amennyire mi tudjuk, az Európai Bizottság több rogalmasságot szeretne az úgynevezett DAC abilitás terén, a különböző intézkedések vonatkozásában, azonáltal. ebben az esetben nem szól arról sem, hogy ezt hogy biztosítaná hogyha nem odaféle intézkedésekről van szó, az nem ásra -e majd alá a fejlesztési célokat. Aztán rugalmasság, ez a harmadik dolog. A bizottság szándéka az, hogy egy ö, sürgősségi kihívás és prioritással foglalkozó ö, valamilyen párnát hozzon létre, hogy gyorsan lehessen reagálni, és erőteljesebben felhasználni a humanitárius támogatási eszközt, mert nem elegendő az eddig rugalmasági eszköz a, a több éves pénzügyi keretben. De azt nem tudjuk, hogy ezt hogy fogják majd irányítani. Csak annyit tudunk, hogy az EU befelé tekintő megközelítése marad meg a továbbiakban is, úgy tűnik, annak ellenére, hogy a migrációt prioritásként határozzák meg. Három aggályunk van az a, a feddiek alapján. Attól tartunk, hogy ez azt a jelzést közvetíti, hogy az EU már nem érdeklődik azok iránt, az elvek iránt, amelyek hat, hatnak a támogatásra, és a rövid távú megoldásokra koncentrál a legkiszolgáltatottabb régiók sajnálatos módon valószínűleg kimaradnak ebből a stratégiai, geopolitikai érdeklődés központjából, illetve attól tartunk, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság nem érvényesül majd. Ez nagyon fontos számunkra, főleg, hogy itt ebben a házban vessük ezt fel. Úgy gondoljuk, hogy rendkívül nehéz lesz, bizonyul majd számunkra és az önök számára is hogy értékeljük azokat az eredményeket, amelyeket az EU-s alapokból való finanszírozással elértünk, hogyha nem egy-egy földrajzi területre koncentrálunk, és nem lesz konvergencia. Végül pedig nem hisszük, hogy ez az eszköz lehetővé teszi azt, hogy az EU támogassa azokat a fontos lépéseket, amelyeket végre kell hajtani, és a párizsi megállapodást követni. Attól tartunk, hogy marad a status quo, az egyszerűsítés lehetséges, de ugyanakkor az EU a nemzetközi kötelezettségeit is teljesíthetné. Mi úgy gondoljuk, hogy a jövőben a következőket kellene tenni, és ez volna a vége a hozzászólásomnak. Az EU megerősített, fenntartható politikai vezetéssel kell, hogy a 2030-as agenda felé forduljon, illetve a Párizsi megállapodáshoz, ami minket illet. Ehhez fenntartható fejlesztési eszközre van szükség, amely 100%-ban oda alapul, amelynek célja a szegénység megszüntetése, a fenntartható fejlesztési célok elérése, illetve a Párizsi megállapodás teljesítése. Más eszközök, mint amelyek az emberi jogokkal, a demokráciával, a békével, a stabilitással foglalkoznak, illetve a jó szomszédsággal, külön eszközként kellene, hogy maradjanak. Ezen kívül ragaszkodunk ahhoz, hogy a teljes fejezet 90%-a oda levonható legyen, a tanácsi konklúzióknak megfelelően. Még három dologról szeretnék szólni. A fenntartható fejlesztési célok, az, a nemi kérdések, az éghajlatváltozás, a környezet továbbra is fontos elvekkel, hogy legyenek aztán összehasonlíthatóságot kell bevezetni a nemek terén, a humánus fejlesztés, illetve a klíma területeken, Végül, ami a civil társadalmat illeti, és külön programra van szükség, illetve egy külön ö, ö, borítékokra az ilyen jellegű fellépésre. Ahogy láthatják, a mi álláspontunk, és itt most a képviselőkhöz fordulok, nagyon sok területen eltér, össze kell fognunk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az önök hangját, a mi hangunkat is mindenütt meghallgassák. Köszönöm szépen. Thank, thank, thank you very much. So very clear. Köszönöm szépen. Egyértelmű volt, a civil szervezetek egyáltalán nem elégedettek ezzel. Köszönöm szépen, akkor most a Belant következik. Parancsoljon! Kérem, mondja el, hogy a több oldalú platform két képvisel. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők! Ma a többéves pénzügyi keretről beszélnek, illetve arról, hogy mit jelent a fejlesztési együttműködés. Én nem vagyok szakértője ennek a területnek. Rafael Walland vagyok, és a német környezetvédő civil szervezetnél dolgozom, Nabunak hívják, a brüsszeli ernyőszervezetnél, a BirdLife Europe-nál előadója voltam annak a több éves pénzügyi kereti jelentésnek, amelyet aztán Timmermans első alelnök úrnak adtak át. Márciusban született ez a jelentés, és aztán továbbítottuk ezt az a biztos úrnak, és ez meg is jelent a bizottsági weboldalon. Más civil szervezetekkel is dolgozunk együtt, mint a Concorddal, illetve e, egyebekkel, úgyhogy eléggé szorosan nyomon követtük velük együtt a vitát erről a témáról. Ma általános a perspektívába szeretném helyezni azt, hogy hogyan lehet a ö, fenntartható fejlesztési célokat a éves pénzügyi kereten belül megvalósítani. Úgy gondoljuk, hogy nem elegendő csak azt nézni, hogy milyen sorok finanszíroznak a fejlesztés terén és az együttfejlesztési együttműködés terén. Az elnök asszony azt kéri, hogy az előadó lassabban olvasson. Tehát minden ö, kiadásnak fenntarthatónak kell lennie. Azért, mert mint minden esetben az EU-n kívül is következménye van a kiadásoknak. Ez akkor kerül nyilvános, akkor lesz nyilvánvaló, hogyha megvizsgáljuk ezt a két ö, példát. A jelenlegi MFF 40%-át adja a kapnak. Ami a közvetlen kifizetéseket illeti, a kap nem csak ökológiai, szociális és gazdasági szinten nem tud jó eredményt felmutatni, hanem az Európán kívüli piacok finanszírozása terén sem. Márciusban az Euroaktív egy tanulmányt készített, ahol a tejporról kész szólt ez az anyag az Európai Unió vonatkozásában, amely veszélyezteti az afrikai termelést. A globális piacokra kell koncentrálnunk. A második példa a jelenlegi MFF nem rendelkezik megfelelő fenntartatósági teszttel. Ezért van az, hogy nagyon sok foszilis üzemanyag alapú infrastruktúrát finanszírozunk, és olyan szakpolitikákat, amelyek károsak az éghajlat számára. Ezek a kiadások főleg a horizont vagy a transeurópai hálózatok keretén belül találhatók a közlekedés és az energia terén. Ennek is van kihatása az Európán kívüli országokra is, mert a legsérülékenyebb területek ezek, a legkiszolgáltatottabbak az éghajlatváltozás szempontjából. Ezért a civil szervezetek azért kampányolnak, hogy megfelelően vezessük be a feltartható fejlesztési célokat. A következő érvekkel támogatjuk a, ezt. Mielőtt a 2030-as program letelik, nem lesz új MFF. Ezt az egyetlen és kizárólagos lehetőséget nem szabad elszalasztanunk, mert 2027-ig tart legalább az a jelenlegi MFF. Ha ezt a lehetőséget nem ragadjuk meg, akkor hogy tudjuk elérni a fenntartható fejlesztést. Kettes ajánlás. Véleményünk szerint nem arról van szó, hogy új sorokat hozzunk létre a két költekezés érdekében, hanem inkább össze kellene fogni a szakpolitikai koherenciát a fenntartható fejlesztési célok elérése érdekében. Nem szabad ellentmondásosan költekezni. Hármas ajánlás fenntarthatósági proofingot kell bevezetnünk kiegészítő lépések segítségével. Nagyon fontos, hogy fenntarthatóan gondolkodjunk először is. Ezt az elvet kell alkalmazni, ezt már a magas szintű szakértői csoport is javasolta a zöld finanszírozás érdekében. A költési kritériákat ki lehetne egészíteni jobb szabályokkal, útmutatásokkal, hogy fenntartható eredményeket tudjunk felmutatni. Négyes ajánlás. Külön rá kellene mutatni, hogy melyek azok a hotspotok, amelyek nem fenntartható támogatásokat, költekezéseket jelentenek. Ahogy korábban is említettem, ez főleg a mezőgazdasági támogatások terén fontos, amely nem jó a biodiverzitás, az infrastruktúra szempontjából és az éghajlat számára. Ötös van még több, van még öt másik eszköz a jelentésben. Végezetül az utolsót szeretném kiemelni. Sokkal inkább bizonyíték alapú, átlátható részvételi megközelítése van szükség. Nem tudom elhinni, hogy a bizottság még mindig nem hozta nyilvánosságra a kiadásokról azt a felülvizsgálati anyagot, amelyet Öttinger biztos úr javasolt pedig ennek többletértéke is lenne. Lehet, hogy az MFF-et fontosnak tartják, de az is lehet, hogy mások döntenek erről. De gyakorta kiderül már az is, hogy másféle finanszírozás is van, magánjellegű. Ahogy Juncker elnök úr is mondta, itt nem csak költségvetési eszközről van szó, hanem a politikai célok elérésének eszközéről is. Ezért szeretném önöket arra kérni, tisztelt képviselők, hogy ne fogadják el a bizottsági MFF jelenlegi javaslatváltozatát, ami a fenntarthatóságot illeti nem ambiciózus, ami a mezőgazdaságot illeti a közvetlen kifizetésekre koncentrál, ami egyáltalán nem hatásos. Ami az éghajlatot illeti, ez sem segíti elő a párizsi megállapodás céljainak elérését. Összességében sem fenntarthatósági vizsgálat, sem koherencia nincs benne. Vagyis az, e- a jövőbeli Európai Unió előtt álló kihívások megoldását nem segíti, ha azt akarjuk, hogy az állampolgárok bízzanak bennünk. Tudjuk, hogy először a tagállamok vitatják meg az MFF-et, de aztán szükség van az Európai Parlamentre is hogy Európa jövője felé billenjünk el, amelyet az állampolgárokért, az állampolgárok által hozunk létre. Köszönöm szépen! Természetesen elemezni kell a teljes többéves pénzügyi keretet, és hogyan tudjuk a DG-ket, a fenntartható fejlesztési célokat is beilleszteni, de hát ez nyilvánvalóan túlmutat a mi bizottságunkon. Örülök, hogy itt van az Európai Bizottság is, a képviselője, de először a kollégák kapnak szót, hogy reagáljanak. Hajbuch kolléganőkért szót, Maria. Köszönöm, Linda. Talán vegyék fel a fejhallgatókat. Köszönöm szépen az elmondottakat. Köszönöm szépen Limanska asszonynak is mert mindent kifejezett, ami számunkra fejlesztési bizottságként problémaként jelentkezik, a rugalmasabbá tétel is feltűnik, önnek is feltűnt, hogy nem világos ki dönt, hogyan ellenőrzik, milyen csatornákba kerülnek a dolgok, tehát ezek olyan dolgok, amelyek nagyon foglalkoztatnak engem, mert nem nézhetjük tétlenül, hogy a pénz 20%-a, ami az új borítékban van, átmegy a rugalmas területre, és nem látjuk, hogy ez ténylegesen a szegénységgel szembeni fellépésre szolgál. Köszönöm szépen. Vajland óra következő. Nagyon fontos pontokat vetett fel a mezőgazdasági politika ez olyas valami, ami nekem személyesen is fontos. Biztos lehet abban, hogy a Fejlesztési Bizottságban, az Agrárbizottságban sem mindegy. Nem ha bízzuk kizárólag a költségvetés uraira ezt, hogy hogyan alakulnak ezek a kérdések, és nem csak várjuk, hogy mit csinál a tanács, hanem itt a parlamentben is folytatjuk a vitáinkat Hogyha a fenntarthatóságról beszélünk, akkor nyilvánvaló, hogy a mezőgazdaságnak fontos szerep jót, mert azt látjuk kint a terepen is, Európában, de nemzetközileg, globálisan is. Ha el akarunk érni valamit, akkor tudunk elé, hogyha biodiverzitásért lépünk fel, környezeti kérdésekben haladunk, vízminőség például, ez csak egy néhány rövid példaértékű pont volt, amit mondtam, és igaza van, a közvetlen kifizetéseket, ha nem kondicionáljuk, nem kötjük feltételekhez, akkor bizony a pénz nagy részével az agrárköltségvétésen belül nem fogunk elindulni a fenntarthatóság irányába. Ez most még nem egészen látszik, csak nagy vonalakban vannak meg a dolgok, kontúrosan, hogy úgy mondjam, de nyilvánvalóan ezen dolgozni fogunk, de a fejlesztési együttműködésben is ez a helyzet. Kerülnek pénzzel mezőgazdaságba, támogatunk mezőgazdasági projekteket, de ha megnézzük, hogy mennyi megy agrár-ökológiai projektekbe, az nagyon marginális, és pedig itt van erről szó, hogy a fenntarthatóság kerül előtérbe, és ezt világos akarom tenni a kollégák számára. Itt nem csak ökotermesztésről beszélünk, az agrár ökológia az többennél. Itt egy körforgásról, egy ciklusról beszélünk, a három pillérre építkezünk, az ökológiai, az ökonomiai, gazdasági, de a szociális pillérre is egyben. Tehát ez a három pillér, az emberek állnak a középpontban, a FAO-val szorosan együttműködök itt, ők is többet szeretnének az agrárökológia érdekében tenni. Úgy gondolom, hogy ezek azok a pontok, amelyeknek tükröződniük kell a költségvetésünkben, mert különben beszélhetünk a végtelenségig, a fenntarthatóságról, hogyha a büdzsében nem támogatjuk azt, ami az SDG szempontjából, a fenntartható fejlesztési célok szempontjából fontos, akkor nem fogunk tudni haladni. Köszönöm szépen az Európai Bizottságot délután megkérdezhetjük, körülbelül holnap délelőtt lesz, nem ma délután, bocsánat, mondja az elnök, Mimica biztos, Görenc úr, utána Ignácia Koreu. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallgattam a két prezentációt. Egy sor kérdés is felmerül bennem ebben az összefüggésben Mindenek előtt azt említette, hogy a klímaváltozással szemben kell fellépni. Nem gondolja, hogy ez a fajta prioritás végül is arra céloz, hogy a múlt hibáit korrigáljuk. Az Európai Unió a migrációt egy prioritássá teszi, és ez egy tüneti kezelést jelent valójában, és nem gyökerénél ragadjuk meg a kérdést. A következő több éves pénzügyi keretnél az az érzése az embernek, hogy igazából az elmúlt időszak hibáit akarják csak korrigálni. Szerintem más megközelítésre lenne szükség a prioritásoknál. Nevezzük nevén a dolgokat. A fejlődés Nyilvánvaló a fejlesztés, mint olyan, egy olyan terület, ahol spórolni akarnak, ez egy nyitott kérdés még, és az összes többi részleg ráveti magát erre a pénzre, mindenek előtt, ami a fejlesztési pénzeket illeti, és, ez, és egy ilyen politikai veszély fennáll. Azt is tudjuk, hogy az Európai Unió még az Egyesült Királyság távozása után is fontos donor lesz nemzetközi szinten, továbbra is. Ezért aztán nagyon nehéz lesz egy olyan világban megőrizni a pozíciónkat, amelyre mindeddig a multilaterizmus volt a jellemző, de ez most ö, fenyegetve van, veszélyben van. Nem múlik el hét anélkül, hogy az amerikai elnök ne támadná meg a multilateralizmus egy-egy aspektusát, és ezért erre reagálnunk kell. Ez a válasz nem lehet ö, teljes értékű, hogyha az Európai Unió csak a költségvetéssel foglalkozik, és az integrált ö, alapokra, és a, az, ami a fejlesztést illeti, tehát a tagállamok adják a pénz 80%-át, és úgy vélem, hogy szükség van egy politikai aspektusra is, hogy koordinálni tudjuk az erőfeszítéseinket. Ez a koordináció egyébként szerepel is a Lisszaboni szerződésben, mint olyan. Vagyis az Európai Fejlesztési Alap integrációja felvet egy sor kérdést. Minél tovább gondolkodom ezen, annál inkább az a befolyá- benyomásom, hogy egy kicsit dogmatikusan gondolkodom ebben a kérdésben. Tehát ha a tényeket nézzük, hogyha eh, a folyamat végén nekünk kevesebb pénz jut a következő pénzügyi keretben a fejlesztési együttműködésre, erre az eszközre, illetve az alapra, eh, tehát ha kevesebb jut, mint az előző programtervezésnél, Hogyha ez az eredménye a költségvetés tervezésének, akkor ez egy nagy veszélyt jelent véleményem szerint. Nyilván vannak itt szürke zónák, és hát ügyelni kell erre a kérdésre is, mint a flexibilitás, mint a rugalmasság, és itt meg kell látnunk, hogy mit ért ez alatt az Európai Bizottság, illetve a külügyi szolgálat, de azért azt gondolom, hogy már szólnunk kell most, hogy aggájaink vannak ebben az összefüggésben. A következő több éves pénzügyi keret eh, szerintem szembeállítja a különböző fejezeteket egymással, tehát a közös mezőgazdasági politikát a fejlesztési politikával is. Ezt már eddig is megállapíthattuk. Ha Európai Parlamentként ténylegesen politikai impulzusokat akarunk, akkor rá kell tudnunk mutatni az ilyen ellentmondásokra. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági bizottságra is veszély leselkedik. A az alkalmazkodás miatt. A kereskedelmi politikában is jelentkeznek kérdések, és ez azt jelenti, hogy hát találunk a falnak, tehát védekeznünk kell, és ezt figyelembe kell vennünk, amikor megszólalunk a több éves pénzügyi keret kapcsán. Mindenkit óvnék, tehát ezeket a nagy problémákat ne vegyük félváról. legyünk navijak. Köszönöm szépen! Mégis itt van az Európai Bizottság is, Ignáció Korau. Köszönöm, Linda. Én főleg azokkal az agályokkal értek egyet, amelyeket Charles Gorenz fogalmazott meg. Minden esetre köszönöm a hozzászólást, főleg azt a részét, ahol erre a pénzügyi eszközre utalnak, erre az egyedire esz, eszközre. Szerintem valóban tényleg fennáll annak a veszélye, hogy más célokra létrehozott eszközöket áthelyez ezzel, E, és főleg azért, mert ugye a migrációt prioritásként keresi, kezeli. Igaz ez a fejlesztési eszközökre is, persze, mert ugye logikusan az következik ebből, hogy a fejlesztéshez legtöbbször prioritásként kell kezelni a migráció kezelést. Úgy gondolom, hogy ezzel szemben legalábbis a parlament számára nagyon fontos, hogy ellenőrizni is lehessen a lehetőleg hatékonyabban ezen pénzügyi alapok felhasználását. Tehát ebből a szempontból ez az egységes, egyedi eszköz, pénzügyi eszköz nem egészen felel meg az elvárásainknak. Úgyhogy ezt a tisztázást szeretném kérni a bizottságtól, hogy ezen eszköz segítségével, ezen egyedi, egységes eszköz segítségével sikerül-e ellenőrizni is. Nincs-e valamilyen egyszerűbb megoldás, valamilyen másfajta eszköz segítségevel ellenőrizni ezt a migrációs kérdést is? Köszönöm. Um, thank you. I'm give the... Köszönöm szépen a DEFCO főigazgatóság képviselői is jelen vannak, ők kapnak szót, ők felelősek a területért, a nemzetközi finanszírozásért. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a bizottság nevében is, hogy ebben a fontos témában megszólalhatunk. Nyilvánvaló, hogy a vita elején járunk a több éves hogy Ez egy vita, ez egy politikai vita is természetesen, és más is. De a javas, készített egy javaslatot az Európai Bizottság, május másodikán fogadták el a bizottságnál ezt a javaslatot, láthatjuk a tendenciákat, és fontos aggályok, kérdések merülnek fel, ezeket megértjük, milyen javaslatok nem születtek meg, júniusban újabbak születnek, részletekbe megyünk jobban, de Természetesen fontos dolgokra született javaslat a bizottság részéről a több éves pénzügyi keretben, és az első dolog, azt hiszem a javaslatok a bizottság részéről jó hírt jelentenek az európai együttműködés számára pénzügyi szempontból itt egy növekedés, látható egy 26%-os névleges növekedés van, ez természetesen reális értelemben egy 13%-ról beszélünk, de azért ez is sok, ez is jelentős növekedés, mert azt látjuk, hogy egy új több éves pénzügyi keretet készítünk 27 tagállam számára, és ebben az összefüggésben növekedésről beszélünk. Most a negyedik fejezet van, plusz eh, IVF, most ehhez még hozzájön, és hogy ezt növelni tudjuk. Valójában az Európai Bizottság világosan elősegíti az európai együttműködést, és ez egy, egy nagy, nagyon jó hír véleményem szerint az Európai Bizottság javaslata, azt tartalmaz, hogy ez fontos, és előre tekint. Ez sokat jelent. A döntés természetesen a parlament és a tanács hozza majd meg, de ez egy fontos politikai üzenet, amit itt előre elküldtünk. Az Európai Bizottság igenis kifelé is tekint az, e- az együttműködés az azt is jelenti, hogy az EU szintjén mi megadjuk a lehetőséget, a kollektív kötelezettségvállalás részéről rendben vannak a dolgok, 0,7% a GNI-ból, tehát a nemzeti ösztermékből. Ez egy fontos dolog, hogy azt mondjuk, hogy mi ezt megadjuk, ugyanis a külső kiadások nagy része azok költségvetésében pillanatnyilag az ODA, és ez egy nagyszerű hír szerintem, és ezt az eredményt el akarjuk érni. Tehát ez a kollektív kötelezettségvállalás adott 0,7%-ban, és akkor azt kérjük, hogy a tagállamok is adják hozzá maguk részüket. És természetesen egy áramvonalasított eszközre van szükség a szomszédsági együttműködés, eszköz, és ez, erre azért van szükség, hogy támogassuk az általános végrehajtást az Agenda 2030 ügyében, hogy elérjük az ottani célokat, ezért üdvözlendőnek tartjuk a Concord javaslatát, de azt hiszem, hogy ez nem elég koherens. Azt mondják, hogy egy megfelelő eszközt akarunk, de egy külön szomszédsági eszközt, de ezek az LCD-k ezek általában mindenre vonatkoznak, ezek mindent magba foglalnak, hogyha van egy külön eszköz a szomszédsági politikára, akkor szétszedjük a holisztikus, az átfogó megközelítést. Vagyis az EU támogatja, hogyha a fenntartható célokat finanszírozni akarjuk, akkor egy általános eszközre van szükség, nem szabad ezt egy kis sarokba szorítani és az áramvonalasított eszközök esetében fontos, ez nem mindenre megoldás. E, egyszerűsíteni akarjuk a szabályokat, természetesen a finanszírozásban is, de mindenkinek jól lenne ez az menedzsment és a felügyelet ügyében is. És pillanatnyilag nagy, túl sok, túl nagy számú eszköz van, és ehhez jön még, hogy a partnerországok számára is ez jó lenne, hiszen könnyebben megkapják a, a, a szükséges eszközöket, tehát a közvetlen támogatást kívánjuk előtérbe helyezni, a gyorsabb támogatást, és ez valójában segít a rászoruló országoknak és embereknek. Fontos, hogy az EU külső politikájának van egy integritása, és egy különleges vonása, ez egy általános eszköz, ez egy átfogó eszköz, de ez nem azt jelenti, hogy egyetlen szakpolitikára szorítkoznánk. A fejlesztési együttműködés azt jelenti, hogy az új európai konszenzus az, ami irányít bennünket, és ezt a parlament is támogatta, mint fontos célként a az átláthatóság, az előreláthatóság, a partnerség és a fejlesztési hatékonyság alapvető fontosságú vezérlőelvek elvek a munkánkban. Az Európai Bizottság javaslata azt is tartalmazza, hogy erősíteni kivegyük a felügyeletet és a költségvetési kompetenciák az Európai Parlament számára. Mint a parlament régóta joggal követeli, az Európai Bizottság javaslatot tesz arra, hogy integráljuk ezt az európai költségvetésbe, méghozzá az európai alapokat is beemeljük oda. És az a jelenlegi rugalmasságot beépíti a költségvetésbe, ami már megvan ezeknél a szervezeteknél, az alapoknál. Ezzel újonnan feltűvő, feltűnő, fellépő kihívásokat is kezelni tudunk erre. Szükség van erre a rugalmasságra ezért és nem tudjuk, mi történik három vagy öt vagy hét év múlva a fejlesztési együttműködésben, tehát szükség van egy tartalékra, hogy reagálni tudjunk, és ez képessé tesz arra, hogy az új dolgokkal is szembenézünk, ez lehet egy válság, vagy bármi is, vagy új prioritások megjelenése, e, ezt nem tudjuk megjósolni pillanatnyilag, hogy mi történik amikor pedig az irányítás, az eszközök irányítása és a parlament szerepe kerül szóba, nyilvánvalóan uh, itt további vitákra, eszmecserékre van szükség, de egy megfelelő stratégiai párbeszédet kell kialakítani, hiszen a következő több éves pénzügyi keretről van szó, mert így tudjuk megszervezni ezt a munkát. Végül pedig szeretném elmondani, hogy jobb lenne, hogyha az Európai Bizottság a júniusi javaslatait, mit mondtam, elfogadja, és utána egy elmélyített vitát kezdeményezünk, és Mimica biztos úr a politikai véleményét majd megmondja a több éves pénzügyi keretre. Egy kicsit hosszasan beszéltem, de hasznosnak tartom, hogy a legfontosabb céljainkat elmondjam, és szándékainkat a költségvetéssel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mert hát még lesz egy néhány kérdés természetesen arra vonatkozóan, amit ön is elmondott. Majd végigvesszük a számokat a legutóbbi több éves pénzügyi köretre. Volt itt egy jegyzet, ami ezzel megszületett, amelyel kommentálják a számokat e, tehát a pántikázott, a célzott finanszírozásról beszélt. Itt nem eszközök határozzák ezt, hanem földrajzilag kötik a pénzeket. Tehát lesz egy ilyen Afrika, ugye? Tehát ha jól értettem, tehát lesz egy Afrika boríték. Tehát nem fejlesztési borítéknak hívják, hanem afrikai fejlesztés. Aztán Afrikán kívül is, a többi. Tehát erről beszélünk, ez az új. Vagy a szomszédság. Világosan el tudnám mondani, mire is gondoltunk tehát földrajzi régiók szerint pántlikázzák a pénzeket. Szubszaharai Afrika például, mi történik azzal, az külön veszik, vagy a szomszédsági eszköz tartalmazza ezt is? Mit jelent ez a földrajzi megjelölés szubszaharai Afrika? Volt egy régebbi vita a DEFCO kollégákkal, hogy a kötelezettségek mit jelentenek az Addis Abebai agenda kapcsán a, a legkevésbé fejlett államok vonatkozásában, az LDC vonatkozásában hogyan tudunk külön pénzeket csoportosítani? Van-e olyan pont, amelyik ezt az elvárást megfogalmazza az ldc kapcsolatban, kapcsolatban, legkevésbé fejlett országokkal kapcsolatban? Aztán itt van az ODA. Van-e javaslat arra a közöves pénzügyi keretben, a DAC képesség mennyire adott. A DJ Echo és meghívásra kerül, de nem látom, hogy itt lennének. Kíváncsian várjuk, hogy az Echo főigazgatóság mivel tud szolgálni ebben az esetben. Tehát biztos úr majd eljön, és akkor őt is megkérdezzük az ECO-t is meghívtuk, ők, ők is részt vesznek nyilvánvalóan. De talán válaszoljon először a kérdésekre, aztán kollégák kapnak szót, aztán a, az előadók is szót kapnak, majd más kollégák is. Van-e kollégák közül valaki, aki hozzá akar szólni ahhoz? Először megvárjuk a, a, az első választ. Köszönöm szépen a kérdéseket. Nagyon fontos kérdések ezek, de nem tudok pontos választ adni rájuk ma a javaslatot még meg kell várnunk, de a közleményben május végén már megfogalmaztuk, hogy vannak tematikus programok, tehát az eszköznek az egész architektúrája úgy néz ki, hogy különböző kategóriákat, úgynevezett borítékokat tartalmaz. Ez az eszköz a hagyományra és az innovációra alapul egyszerre. Az LDC-k, a legkiszolgáltatottabb országok, illetve a konfliktusoldott országok helyzete is nagyon fontos. Need to be tackled. Ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell. Természetesen eh, a rendelettervezetben mindezekre a kérdésekre ki kell térni. Vagyis még nem tudja ezt tudja válaszolni. Persze nem önnek kell tudni, a bizottság nyilván tudja a választ ezekre a kérdésekre, mivel a javaslatot már közzétették, remélem azért tudják, hogy mi a válasz. És aztán a rugalmassági eszközről is volt egy kérdés, 20% azért ez nagyon sok pénz, amit végül is nem sikerült kiosztani. Az allokáció hogyan fog zajlani ennek? Át kell mennie a parlamenten és a tanácson, ugye? Ami a rugalmasságot illeti, ez sok mindent jelenthet Jelen pillanatban eh, ez volt egyébként az alapnak a gyakorlata, hogy az EDF, az EGF a prioritás, és ezt fel lehet használni új prioritásokra, és az ezzel az eszközzel az az elfogadás, elfogadás hogy amikor az EDF-et beépítik a költségvetésbe, ez jó hír az átláthatóság szempontjából, hogy legyen egy ilyen mechanizmus hogy mi ennek az összege, azt majd meg kell látnunk, hogy mi szerepel a bizottsági javaslatban, és persze az egésznek a mechanikáját látnunk kell, de alapvetően úgy néz ez ki, hogy amikor forrásokat ö, mozgósítunk, akkor ugyanaz az eljárás, a döntéshozatal, mint a többi EDF alapban. Tehát az intézmény különböző hatáskörei változatlanok, és ugyanez lesz a helyzet a végrehajtás során. Viszont ha a forrásokat nézzük, akkor a jelenlegi EDF gyakorlat az, hogy az ember ugyanazokat az eljárásokat és szabályokat használja, alkalmazza. Az, hogy nincsenek a források teljes mértékben kiosztva, ez természetes, de persze ezt meg kell még vizsgálnunk a jogszabályalkotási javaslat alapján. Okay, I don't see colleagues asking. So we... Úgy látom, többen nem jelentkeznek. Minden esetre megkapjuk majd az, a válaszokat júniusban, és akkor bizonyára választ kapunk a kérdéseinkre is. Rafael kapja meg a szót először, és utána pedig Katarina. Köszönöm szépen. Nem akarok a részletekbe bocsátkozni a külső dimenzió tekintetében, csak hogy reagáljak Guranc úr felvetésére. Ha jól értettem, amit mondott, egy kicsit kételkedik abban, hogy a, az a feladatunk, hogy a klíma élvezzen elsőbséget. Én csak azt tudom mondani, amit Macron elnök elmondott az Egyesült Államokban, hogy nincsen B bolygó. Az egyik legjobb migrációs politika a klímaváltozás elleni fellépés, hogy ne kelljen annyi mindenkinek elvándorolnia a hazájából. Ezzel visszatérek az első gondolatomhoz, a szakpolitikák koherenciájára van szükség a külső dimenzióban, és második kérdés a bizottság tekintetében. Persze most csak a vita kezdeténél tartunk, de tudjuk, azt, hogy a javaslatok nem a tagállamok részéről lettek ambiciózusabbak, tehát nem vagyok nagyon optimista az SDG-k végrehajtásának ambíciója tekintetében figyelembe véve, hogy a bizottságon belül május másodikán ugye nyilvánosságra hozták a javaslatot, voltak korábban ambiciózusabb javaslatok az SDG-kkel kapcsolatosan, az elkülönített források felhasználása is szerepelt ezekben a javaslatokban, azért nem vagyok annyira optimista, hogy ezen javaslatok alapján fognak az állampolgárok ismét bízni Európában. Én azért elmondanám, hogy a klímaváltozás nagyon fontos a jövő szempontjából, de a konfliktusok is és a kormányzatok összeomlása is hozzájárul ahhoz, hogy eljöjjenek, elhagyják a hazajukat Afrikában az emberek. Franciául szeretnék beszélni, hogy franciául tudjak válaszolni. Először is a klímaváltozással kapcsolatosan úgy gondolom, hogy lehet, hogy nem ezt a választ várják tőlem, de azért azt el kell mondani, hogy akár utólagos finanszírozásra is szükség van, amikor már megtörtént a károkozás, de sokkal jobb a megelőzés, hiszen a kényszer elvándorlások, a menekültek, a konfliktusok, a kormányok összeomlása, ezek tekintetében sokkal jobb a megelőzés, mint a sebek gyógyítása. A klíma tekintetében ambiciózusnak kell lennünk, és célzott intézkedésekre van szükség a biodiverzitás tekintetében is. Ami pedig az eh, egészségügyet illeti, nagyon érdekes eh, cikkek jelentek meg a közelmúltban, amelyek szerint, hogyha a klímaváltozás következményeivel nem foglalkozunk, nem avatkozunk be azért, hogy megfékezzük a klímaváltozást, akkor eh, az egészségügyi ráfordítások teljesen pocsékba mennek. Ezért valóban meg kell erősíteni az egészségügyi rendszereket, de ezt párhuzamosan kell azzal tenni, hogy előre lépjünk a klímavédelem tekintetében, és minden kérdéssel foglalkoznunk kell a táplálkozás területén is, de az óceánok helyzetével, vagy az sivatagosodással is foglalkoznunk kell ennek érdekében. Biztosítani kell, hogy a fejlesztési együttműködés, különösen a mezőgazdaság területén ne járjon negatív klímahatással, és ne támogassunk olyan projekteket, amelyeknek negatív a klímahatása. Ennyit a, az éghajlatvédelemről, és, vál, és a bizottságnak válaszolandó angolra váltok. Mint elmondtam, nagyon ambiciózus ez a költségvetés, mi ezt felismerjük, viszont azt szeretnénk, hogyha lenne garanciánk arra, hogy a költségvetés a célzat és a fenntartható fejlesztés célozza a csomag, ami más, május másodikán megjelent, ezt átolvasva nem igazán látjuk ennek a nyomát. Nagyon sokat beszélnek arról, az, hogy mi az EU saját érdeke, illetve a prioritásai, és ne tegyünk ilyen hamis dichotómiát. Persze lehet az EU érdeke, hogy harmadik országokban megszűnjön a szegénység, de ebben az eszközben a hatásokkal szélesebb, inkább külpolitikáról van szó, mint csak fejlesztési támogatásról. Azt akarjuk hangsúlyozni, hogy a feszültségek kérdésével nem foglalkoznak, pedig szerintem ez nagyon fontos. Illetve ott van az az elképzelés, mi attól tartunk, hogy a fejlesztési támogatásokat alááshatja az, hogyha más szakpolitikai prioritásoknak teszik függvényévé ezeket. A migrációs politika területén is láthattuk az elmúlt években, hogy a migrációs prioritás megelőzte a fejlesztést, mint prioritás, illetve a segélyek hatékonyságát. Hogyha megnézzük az EU Trust alapot, alapokat, azt látjuk, hogy a fokozott rugalmasság és a migrációra való összpontosítás aláásta a segélyek hatékonyságának elvét. Nagyon sok szereplő van a területen, akik ezt felismerik és elismerik. Azt várjuk a bizottságtól, hogy ismerjük fel, hogyan tudjuk azt garantálni, hogy új lökést kap ebben az összefüggésben a segélyek hatékonysága lehet, hogy az EU egyre inkább kifelé tekint, de egyre inkább a saját érdekeit szolgálja, és ezek az érdekek nem feltétlenül az segélyhatékonysággal esnek e- egybe ilyen tekintetben újra kell vizsgálni a politikát. Azt gondolom, hogy vita a kérdése az, hogy hogyan látjuk ezt a területet. Ami az emberi jogi demokrácia eszközöket illet, illetve a, a béke és stabilitás eszközöket, ezek olyan álláspontok, amelyek, amelyekben egyetértünk az EPLO-val és a HRDN-nel, amely a jogokkal, demokráciával foglalkozik. Tehát van két nagy hálózat, amelyek nagyon sok ismerettel bírnak ezzel a két eszközzel kapcsolatosan, és azt sürgetik, hogy legyen külön eszköz a sajátosságaik fenntartása érdekében. Hogyha fenntartható fejlesztési eszközökről beszélünk, az kérdés, hogy ezeket érdemes összevonni, hogyha a sajátosságaikat meg lehet tartani, nyitottak lennénk erre a vitára. Az említett szervezetek véleményét egyelőre nem ismerem, de ha van egy külpolitikai eszközünk, és aminek az a célja, hogy különböző tekintetekben hatást gyakoroljanak a helyzetre, például a két oldalú helyz, kapcsolatok területén, akkor úgy gondolom, hogy az emberi jogi aktivisták kérdése háttérbe szorul. Hogyha ezzel a céllal tárgyalunk, és más témákról is ugyanakkor, az EU vajon ugyanolyan hangsúlyjal fogja védeni a számunkra fontos aspektusokat is, mint a külpolitikai célokat. E tekintetben nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a megfelelő garanciák léteznek nem akarom, hogy félreértések legyenek az én hozzáállásommal kapcsolatosan, már ami azt illeti, hogy az éghajlatváltozás ellen küzdeni kell. Az a probléma, amit ma felvetettünk, és már hosszú ideje foglalkozunk vele, hogy pénzügyi kötelezettségeket vállalnak a tagállamok, és nem tartják őket. A COP21 összefüggésében is voltak kötelezettségvállalások, és nem tartják be őket. Ezért nagyon fontos, hogy a korábbi hibákat ne kövessük el újból, hiszen a tagállamok kötelezettségvállásokat tettek és nem tartják be őket. Ugyanez az igaz a pénzügyi kérdésekre, illetve a klímaváltozásra. Ami a fenntartható fejlődést illeti. Én teljesen elfogadom, hogy ez fontos célkitűzés. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk megoldani ezeket a problémákat, milyen módszerekkel, és szerintem a módszer a legfontosabb kérdés. A Stern jelentés olyan, mintha soha nem is jelent volna meg, nem írták volna meg, senki nem vállalja a felelősséget, és nem akarnak többet fektetni a klímaváltozás elleni harcba. Az derül ki, hogy az, e, a bizottságnak van egy együttműködési eszköze, és körülbelül 20%-at akarnak fordítani a fejlesztésre. De hol vannak a kötelezettségvállalások? Hol vannak a tagállamoknak a kötelezettségvállalásai? Azok a tagállamok, amelyek egyébként most nem teljesítik a vállalásaikat, ők fognak dönteni arról, hogy ezt a programot elfogadják. Szerintem ez elfogadhatatlan, és ezért úgy gondolom, hogy attól kell tartani, hogy ez az összeg, amelyről az Európai Unió rendelkezik, oda vezet majd, hogy újból elkövetjük a múlt hibáit, és a jövőt erre próbáljuk építeni. Én nem ellenzem a klímaváltozás elleni küzdelem támogatását, de én azt gondolom, hogy a költségvetésben ezt a területet növelni kell, és nem lehet megoldani minden problémát az Európai Unió költségvetésével, hiszen csak egy nagyon kis töredéke ez az összeg az Európai Unió tagállamai rendelkezésére álló összegnek, és nagyon nagyok a kihívások az Európai Unió előtt. A klímaváltozás elleni harcban, illetve az egészségügyi ellátás iránti küzdelemben nem szabad ezeket a területeket egymással szembeállítani. Venszom. És ez egy kérdés a bizottsághoz is. Ugandában jártunk múlt héten, és azt láttuk, hogy az egyik legfontosabb kérdés, hogy a, a nexus hogyan lehet finanszírozni. alapokból finanszírozzák ezt most, vagyis hogy hosszú távú menekültügyi projekteket támogatnának ezekből, például Ugandában is. Nem tudom, hogy a gyakorlatban ez hogyan folyhatna. Az EDF-nek vannak ilyen programjai az országra nézve, egy 7 éves időszakra megfogalmazva. a trust fundok, a trust alapok azért jöttek létre, hogy egyfajta rugalmasságot teremtsenek. A nexus lehet majd hosszú távon finanszírozni menekültügyi krízis helyzetekben? Ugandában ez derült ki, hogy ekotípusú projektekre alokáltak összegeket, és a kormányok egyre inkább vonakodnak a forrás előteremtéstől. Hogyha mondjuk van egy program Afrikában, akkor a saját prioritásaikat kívánják előtérbe helyezni, közben nem jut pénz a, határterületekre, ahol rosszabb a biztonsági helyzet, az EDF és az ECI, esetében talán nem volna jobb külön eszközöket használni emberi jogokra, stb. stb. Erről hogyan gondolkodnak? Köszönöm szépen, elnök asszony, a kérdéseket. Összességében az, ennek a megközelítésnek az volna, hogy az EDF legjobb gyakorlatait vegyük át. Az EDF jó példa a partnerség tekintetében, és az előrejelezhetőség, kiszámíthatóság tekintetében, és ezt a jövőben meg kell tartani. A különböző nexusokat tekintve, a jövőre nézve tudni kell, hogy valószínűleg lesz egy boríték a humanitárius és a fejlesztési eszközök összekapcsolására. Ez az úgynevezett ellenálló képességfejlesztés. Ez lehet egy innovációs elem, és pontosan ezt a nexust, vagyis hát a kapcsolódást kellene ezzel támogatni. Összességében üdvözöljük azt az elképzelést, hogy folytatódjon a vita, majd a rendelet tervezet alapján kell ezt folytatni, hiszen végső soron egy jogszabály szövegről beszélünk, és két dologra szeretnék még rámutatni. A szándék az, hogy ez az eszköz a szomszédsági politikát is lefedje. Már ma az EU programok a szomszédsági területen elsősorban ODA jellegűek, nincsen itt ellentmondás, ez egy másik politika, a saját, saját sajátosságai megvannak, és az SDG-k is érvényesek ezekben az országokban. Tehát én úgy gondolom, hogy ez lehetőség, hogy legyen egy eszközünk ezen a területen, hogyha folytatjuk ezekkel a szétforgácsolt eszközökkel, akkor az Európai Unió az új szakpolitikai keretben nem fog tudni teljesíteni. Például a terepen dolgozóktól azt halljuk, hogy az ECO esetében ugyanannyit kapnak, mint az előző évben, és egyszer csak valaki előáll egy kis többletforrással, de egy pár hónap alatt ezt el kell költeni ők. Mindenesetre a bizottság jön majd délután hozzánk, Sokat beszéltünk már erről, itt az alkalom, hogy tegyünk is valamit, és ne kövessük el ugyanazokat a hibákat a következő programokban, mint az előzőekben. Rendben. Ez a vita kezdete csak, sok kérdés van még, amire választ keresünk. Például az egy Afrika fogalom, mit jelent Afrika, mit jelent a szomszédság, a, a földrajzi csomagok és júniusra választ kell kapnunk ezekre a kérdésekre. Köszönöm eh, a vendégeinknek, hogy megjelentek. Együtt eh, működünk a jövőben és a civil szervezetekkel és minden érintett szereplővel. Okay, colleagues, our guest speakers on Sudan are literally two minutes away. So we... Két perc múlva érkezik a következő felszólalónk, háromnegyedkor kezdünk, majd utána negyed egykor szavazunk. Okay, colleagues, our guest speakers have arrived here. Kedves kollégák, azt hiszem megérkeztek az előadók, és kérem, akik ott a terem végében magánbeszélgetéseket folytatnak, menjenek ki és tegyék meg ezt ott. Köszönöm szépen. Akkor áttérünk ezzel a 9. pontra, tanácsba voltak a vendég előadóink, ott ragadtak, úgyhogy sokáig tartott, mire ideértek, de most már itt vannak. Úgyhogy a humanitárius és fejlesztési törekvések összekapcsolása Szudánban következik. Én nem akarok erre most kitérni, csak annyit mondanék, hogy az EU az egyik legfontosabb donora a humanitárius segélynek Szudánban a következő MFF-ről beszéltünk, illetve a Nexus problematikájáról, a hosszú távú finanszírozásáról, a humanitárius segélynek. Most voltam Ugandában, és ott hallottam a kollégáktól, hogy egész életüket azzal töltik, hogy szerződésről szerződésre próbálkozzanak jutni, úgyhogy szerettük volna, hogyha a bizottság az új MFF-ben foglalkozik ezzel. Délután találkozunk a bizottsággal, úgyhogy kérem, mondják el, hogyan látják ezeket a dolgokat, önök szerint az új programot hogy kellene megszervezni. A régióban prioritást élvező ország országot képviselnek, Dél-Szudánban nagyon jól tudjuk, hogy mennyi minden kapcsolódik össze, a különböző fegyveres csoportok hogyan alakulnak. Úgyhogy a biztonság kérdése is rendkívül fontos Szudánban. Hollingworth úr az első élelmiszer programmal foglalkozó szakértőnk, Mukwana asszony, aki az OCSA ö, irodavezető helyettese, és ők fognak hozzászólni. Azt hiszem 7-7 percet tudok adni mindenkinek, vagy 5-5-5-5, mert szeretnénk, hogyha kollégáknak is jutna a hozzászólási idő, és ö, negyedkor szavaznunk kell. Úgyhogy parancsoljon Hollingworth úr, öné a szó először. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Köszönet minden képviselőnek, aki üdvözölt minket ma, és lehetővé tették, hogy ma egy olyan helyzetről beszélhetünk önökkel, amely egyszerűen katasztrofális Szudánban az ottaniak számára. Már vagy 15 éve, ahogy önök is tudják, Szudánban mély válság van, és Szudánon belül óriási konfliktusok alakultak ki a szudániak között. Mióta a 2011-es déli csatlakozás történt, elszakadás történt, egyszerűen minden ment. A Szudán, két országról beszélünk, ugye? A szudánok teljes hadósága az elmúlt öt év során olyan szintet ért el, hogy az idén mivel nem volt elég valuta a ö, kincstárban, nem tudták kifizetni az importot, nem tudták a támogatásokat biztosítani, alap élelmiszereket az, benzint, egyebet, úgyhogy lázadás tört ki. Kétszeresére nőtt a kenyér ára, lassan, de biztosan négyszeresére nőtt az alap gabonák ára, és a közelmúltban egyszerűen a legfőbb finomítót se tudták üzemeltetni, úgyhogy óriási üzemanyag hiány lépett fel az országban. Ez pedig azt jelenti, hogy a teherautók nem tudják szállítani az élelmiszert, mégpedig az országban nagy szükség lenne erre. 55%-os az infláció, és ez csak növekvő tendenciát mutat. Olyan helyzet alakult ki, ahol mi, az ENSZ és a nemzetközi közösség, akiket a tagállamok és az EU támogat, olyanokat, akik konfliktusos területekről menekülnek, 1,5 millióan vannak, 820 ezeren Szudán másik részéről. 98%-a ezeknek az embereknek nem tud eleget enni, nem beszélve a gyógyszerről, az oktatásról, stb. Tehát az alap dolgokat egyszerűen nem lehet biztosítani számukra. És sajnálatos módon most már azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sokan, akik a konfliktusos területekről elmenekültek a 2000-es évek elején, de visszatérőben vannak, ugyanolyan helyzetbe kerültek, hogy egyszerűen teljesen kiszolgáltatottak a, a, és élelmiszer támogatásra szorulnak. Most tapasztaltuk először, hogy azok, akiket nem is érintett a konfliktus, a regionális bizonytalanság, azok, akik egyszerűen otthon maradtak, gazdálkodnak, egyszerűen nem képesek a saját szükségleteiket kielégíteni emiatt a gazdasági válság miatt a dolgok túlságosan drágák lettek, de nincs is elég semmiből, úgyhogy az embernek még ha pénze is van, akkor se tudja megvenni, mert nincs semmi. Úgyhogy egyszerűen katasztrofális a helyzet az országban, és komolyan aggódunk emiatt, hiszen hét szomszédja van Szudánnak, és ezek sem stabilok egyáltalán. Maga Szudán 42 millió lakossal rendelkezik, és a hét nemzet esetében 230 millió emberről beszélünk, akik egyáltalán nem stabil helyzetben élnek. Itt az egyetlen stabilizálódó ország a régióban egyre kevésbé stabil, és egyszerűen robbanhat, ami aztán még azt jelenti, hogy még több ember elindul, és arra kényszerül, hogy migránsá váljon, mert olyan helyzet alakul ki. A UNIMID, az ENSZ szervezete missziója Darfurban egyszerűen kivonulóban van. Ez két évet fog igénybe venni. Ennek ugyan vannak pozitív jelei is, mert tűzszüneteket tapasztaltunk, ilyenre nem volt példa az elmúlt 15 évben, és úgy döntöttek, hogy gyorsan mozogjanak. De hát a gazdaság összeomlásával, az üzemanyagárakkal, ez nem a legrosszabb, a legrosszabb időben jöhetett, mert a Unimid vonulásával egyszerűen elkerülhetetlen, hogy az ország nyugati részébe vissza ne jöjjön a konfliktusos helyzet. Ez egyáltalán nem pozitívum. Szudán már eleve nagyon nehéz ország, az ICC probléma, basír elnök, még mindig terrorista, veszélyes övezet, 54 milliárdos adóssággal rendelkezik, és alá kellene, hogy írják a kotonai egyezményt. Ez pedig azt jelenti, hogy a fejlesztési finanszírozás jellemző lehetőségei nem folynak be az országba, és nem is jöhetnek. A humanitárius dollárok, fontok, amennyire lehet, jöttek, de a fejlődés és a békeépítés számára nem elegendő mennyiségben. Itt egyre nagyobb a probléma. Voltak sikereink is Szudánban, amikor is az Európai Tanács kísérleti ország státuszt kapott, és a Nexus 3 területén a humanitárius támogatás, a fejlődés, a békeépítés terén hogyan járulhat hozzá ehhez. Ami minket illet a belső tervezésben, ahol az önök országának véleménye is megjelenik, hogy a terveken javítsunk, mert a donorok és a végrehajtók nem fognak eléggé össze ahhoz, hogy az eredményeket felmutathassuk. Egyre inkább a kormány is részt vesz ebben, a cél az, hogy az ígéreteiket betartassuk velük, amiket a, a népnek tesztek. Itt most már talán valamit előre léptünk. Azonban, amit nem látunk, ahogy ezt ön is említette, elnök asszony, nem látjuk a több éves pénzügyi finanszírozás szintjén azt a rugalmas finanszírozási lehetőséget, amelyet aztán a következő területeken a humanitáris fejlesztés, a fejlődés és a béképítés terén felhasználhatnánk. Now there are 7.1 million people in Sudan that need humanitarian assistance. Um, out of the four... A 42 millióból nehezen tudnám meghatározni azt, hogy tényleg hányuknak van szüksége fejlesztési támogatásra. Tehát nincs is rá pénz a humanitárius költségvetésünkben 1,4 milliárd dollárt kértek, és csak egy negyedét tudjuk finanszírozni. Úgyhogy óriási a szükség, egyre nagyobb a stab- bizonytalanság minden szinten, és ezek a dolgok az emberek mindennapi életét befolyásolják. Rendkívül bizonytalan ö, régióról van szó, ö, amely, hogyha Szudánban ö, csak romlik a helyzet, még rosszabb lesz. Ön szeretne hozzászólni? Nem? Jó. Akkor mielőtt a képviselőknek adnám meg a szót. A miniszterekkel találkozott, a tanácsban járt. Mit kért a, az EU-tól? Nos, ami a fejlesztési, az, a humanitárius fejlesztést, a fejlesztést a nexus illeti. Rugalmas finanszírozást szeretnénk, amely az Európai Unió részéről biztosítható lenne. Nézzük meg azt, hogy hogyan tudjuk megtalálni annak a módját, ami nem a szabályszerűséget követi, de amely biztosíthatja azt, hogy Szudán ne legyen annyira instabil, hogy 230 millió embernek kelljen keresni valamilyen biztos pontot az életében. Köszönöm. Mielőtt megérkezett, Kongóról volt szó, illetve arról, hogy milyen veszélyek fenyegetik Kongot. Ugandában is jártunk a múlt héten, és egyszerűen kezdik feladni pszichológiai szempontból, mert annyi menekült jön Kongóból. Ugandába is mennek ha azt látjuk, hogy mennyien mozognak, tényleg ez a tesztje annak, hogy hogy tudjuk e- megelőzni a potenciális humanitárius katasztrófát. De hát végül is ugye a pénzről van szó, ön ugye 1,4 millióról beszélt. 1,4 milliárdot kérnek tőlünk, hogy ennyit szálljunk a humanitárius fellépésre, és csak egy negyedét tudjuk ennek biztosítani. Kedves kollégák, Cecil parancsoljon. Grazie, Linda. E- Köszönöm, Linda. Elnézést kérek, ha már a kérdés elhangzott, mert késtem, de szeretném megérteni azt, hogy beszéltek-e arról is, amely Nigérben történik. Milyen sürgősségre van szükség. Itt szudániak vannak, legtöbben Líbiából, Líbiába mennek tovább, és nem tudom, hogy beszéltek-e ezzel a kérdésemet Nigerre, most külön oda kellene figyelni, mert szudániak vannak ott. Are there any other question? We'll take that. Van-e még kérdés? Most egyelőre akkor erre válaszolunk, és aztán meglátjuk. Tehát Niger. Nos, az egész Száhel vidék egyértelműen problémás, és az emberek Saharan Africa looking for ways. Mozognak a szubszaharai régióban, északra próbálnak menni. Szudánból Líbiába, Európába juthatnak, és ahogy a szudániak Szudánból elmenekültek biztonságosabb vidékre, 1,2 millió e-, etiópiai, eritreai, Középafrikai, csádi, és elsősorban dél-szudáni menekült van ott, de egyre több szíriai is érkezik Szudánba. Szudán megnyitja a határait a menekültek előtt, és beengedi őket, hogy szabadon mozogjanak és munkát vállaljanak, de ezt nem tudják megtenni, mert a gazdaság egyszerűen borzasztó. Egyre rosszabb a helyzet, egyre kevesebb támogatást kapnak, mert nincs elegendő finanszírozási lehetőség, úgyhogy sokáig nem maradhatnak. Elnök, rákérdeznék az olajra, mert úgy tudtuk, hogy sok olaj volt ebben az országban, Szudánban. Úgyhogy mondjon erről valamit. Nem volt egy csomó kínai kapcsolatot egy adott időpontban. Azt hiszem 2009-ben Kopenhágában voltunk, és a szudániak voltak a vezetők akkoriban, és gyakorlatilag az éghajlatváltozást akkoriban a kínaiak blokkolták talán. Mi történt a kínai érdekeltséggel Szudánban, az olajjal, a pénzzel? Milyen együttműködést ajánl a kormány, Basir? Említett valamit a Nemzetközi Bírósággal kapcsolatban is. Hogy lehet úgy dolgozni egy országban, ahol nem működik együtt önökkel a kormány? Mert azt gondolom, hogy ebből a szempontból a nemzetközi közösség a dél-szudáni függetlenséget támogatta. De aztán ez nem oldott meg semmilyen problémát. Úgyhogy hogy látja ezt a szudáni kormány? Nagyon sok jó kérdés hangzott el. Először is igen, a, a tartalékok legnagyobb része Dél-Szudánban van, nem Szudánban. És amikor nagyon jó állt a helyzet Szudánban, akkor nagyon sok olajat finomított, amely Dél-Szudánból érkezett, és ezt exportálta. Ezek a csatornák leálltak. A konfliktus azt jelenti, hogy Dél-Szudánból nem jön semmi Szudánban nincs bevétel, és ugye ez továbbra is növeli a jövedelem kiesést az országban. Ami a szudáni kínai befektetéseket illeti, a legtöbb a kitermelő ágazatban volt, az arany kitermelés terén, mert az is volt, de ez egyre kevesebb tendenciát mutat, mert nincs pénz, és tulajdonképpen csődbe ment az ország. Nincs pénz az országban, ezt nagyon sok forrásból hallottuk, a Világbanktól, az IMF-től, úgyhogy nem maradt semmi, nincs pénz. Talán furcsa, de a lehetőségek ott vannak, mert egyértelműen, amikor reménytelen a helyzet, talán nem a nem megfelelő okoknál fogva, de a megfelelő eredmény elérés érdekében a kormány nyitottabb az együttműködésre velünk. Ez azt jelenti, hogy már teljesen reményt vesztettek. Az azt jelenti, hogy partnert keres a világ többi részét azon barátokon túl, akikre támaszkodott eddig. Tehát rájöttek arra, hogy el kell, hogy fogadjanak minket, viszont bizonyos feltételek mellett, amelyeket mi szabunk meg, a szudáni Európai Bizottsági Misszióval is, illetve az Egyesült Királyság Nemzetközi Fejlesztési Osztályával is együtt dolgoztunk, nagyon sok donorral is, az IMF-fel, a Világbankkal, hogy a szükségleteiket fedezhessük. És erre nem volt lehetőség addig, amíg nagyon nehéz gazdasági átszervezési támogatási rendszert használtak. Itt ugye 3-4 milliárd dollárról beszélünk, és ehhez lehet hozzáférni, hogyha meg lesznek a források. Ez azt jelenti, hogy a kormánynak tényleg nagyon szigorú feltételeket kell teljesíteni az emberi jogok, a kormányzás, a, a és egyéb területek terén, de elismerik, hogy erre szükség van a jelenlegi helyzet miatt. Tehát ez a, ez a reménytelen helyzet nyitja meg a kapukat. Köszönöm. Az ECO főigazgatóság itt van? Kienge asszony kap először szót, aztán utána önök parancsolj, Cecil. Köszönöm a szót. Elnézést kérek, nem kaptam meg a pontos választ a kérdésemre. Talán azért, mert nem volt teljes a kérdésem. Én arról beszéltem, hogy Nigérben mennyi szudáni van. Pillanatnyilag van úgynevezett áttelepítési program, de másokra is vonatkozik, és ezért a, a szudániak ki, nem kerülnek bele ebbe a programba. Pontosan ezért tettem fel a kérdést. Akik nincsenek benne ebbe a programba, visszaküldik őket a saját hazájukba. Én szeretném ezt megérteni, hogy van-e külön program a szudániak számára, akik olyan sokan vannak, de egyetlen egy program se fedi le őket, amely Nigérben létezik. Nem tudom, hogy tud-e erről. Őszintén szólva, a nigéri e, e, műveletekről nem tudok szólni, a szudániakról, a szudáni menekültekről, mert mi ezt nem kezeljük, ezt a programot. Más szudáni menekültek a közvetlenül szomszédos országban, Csátban, a közép-afrikai köztársaságban most már jönnek vissza Szudánba, mert ebben a két országban nagyon nehéz a helyzet, úgyhogy jobb, ha visszatérnek a hazájukba, mint hogyha például a közép-afrikai köztársaságban maradnak. De őszintén szóval nem tudom, mi a helyzet Nigérben. Jó, köszönöm szépen. Az ECO főigazgatóság következik. Um, Mihály Zup Zupancsik. Mihály Zupancsik. Julian Desmet. Kérem, mutatkozzon be, talán egyszerűbb úgy. DJ Echo, Julien Respect Szudán és Dél-Szudán kérdésében szólok hozzá. Teljes mértékben osztjuk DJ Echo-ként azt a képet, amit a mai napon kaptunk. Tényleg a gazdasági helyzet gyorsan romlik, ami már eleve komoly következményekkel jár és egy további 1,6 millió ember szorul segítségre. Összesen 7 millióról beszélünk 2018-ban, plusz költségek is jelentkeznek erre, és vannak becslések az ENSZ-nél, 500 millió euró, és azt hallottuk, hogy a korlátozott finanszírozás érkezett csak meg idén mindeddig különböző kezdeményezések vannak az ENSZ részéről, hogy szorosabb együttműködés alakuljon ki a fejlesztési segítségben. Kezdem, örüljük, hogy ezek a kezdeményezések megszülettek, és örülünk, hogy részt vehetünk a konkrét munka meghatározásában, amit itt végzünk talán önök is tudják, az EU szempontjából is úgy látjuk, hogy egy megosztott ország, és szükség rászorul a támogatásokra, erre vannak kezdeményezések, nem lesz könnyű ez a folyamat, mint már elmondták, nagyon nehéz körülmények vannak, amelyek nem igen teszik lehetővé, hogy a valóban ambíciózus programot állítsunk össze, ez a finanszírozásra gondolok ambíciózus esetében Szudán esetében a kotonú egyezményt nem írták alá, vagyis nagyon nehéz a programozás a humanitárius oldalon, és van egy éves allokáció, mint egy 1 milliárd euró van globálisan, amivel mi rendelkezünk, és ezt kell elosztani az összes válságra a világon és mondjuk növelni tudjuk ezt valamennyire. A sürgőségi tartalékokból, vagy az EDF alapból tudunk átcsoportosítani pénzeket. Tehát korlátozottak a tartalékaink. Mindent elkövetünk, hogy reagáljunk a szükségletekre, de hát ezek a korlátozott források állnak rendelkezésre. Ez van. Hogyha konkrét képet mondhatok, 2017-ben 46 milliót tudtunk mobilizálni Szudára humanitárius támogatásra. Ez azért volt lehetséges, mert átcsoportosítottunk az LDF e alapból pénzeket, és mozgosítani tudtunk az EU költségvetési tartalékából pénzeket. Idén eredetileg 23 millióra számítottunk allokációként, és azt látjuk, hogy ezt fel lehet emelni, de amiről ön beszélt, azért sokkal nagyobb összeg, egy több milliárdos program lenne az, amire szükség van. És ez egy makroökonomiai probléma, amiről ön is beszélt, és hát ezt kéne kezelni valahogy, mert a két dolog igazából nincs arányban, amit az DJ Echo tenni tud, ez ennyi. A tagállamokkal is folytattuk tárgyalásokat egy cselekvési tervről, amivel a Nexus szerettük volna átültetni egy gyakorlatba. Áprilisban történtek a tárgyalások, a következő hónapokban programokat kell készíteni, a DEFCO és az ECO vesz részt ebben, és aztán konkrét lépéseket tudunk majd tenni. De, mint mondtam, azért az igényekhez képest viszonylag kis összegekről beszélünk, mert már csak azért is, mert Kotinut nem írták alá, vagy nem ratifikálták ez a jó példája annak, amikor milyen problémát jelent a multi, a több éves finanszírozás hiánya. Tehát és programozni kell a pénzeket, hatékony kell elkönteni ezért, de nem tudnak hosszú távon tervezni. Tehát ugye a program mikor indul júniusban, tehát 12-18 hónapról beszélni, tehát ez szinte lehetetlen ezt létrehozni. Amit tenni tudnak, az a sürgősségi támogatás, segélynyújtás tehát vízszállítás, erre használták fel a pénzeket például. Tehát nagyon konkrét, praktikus problémák vannak. Ez nem az önök munkájának bírálata, hanem a DG Eco egy új finanszírozási rendszerre lenne szükség. Nexus esetében. Egy záró kommentár a vendégek szemére, mert negyed egykor szavazunk az ön szavait használnám újra. Van lehetőség arra, hogy megelőzzünk egy sokkal nagyobb humanitárius válságot. Garantálni tudom önöknek, hogy én magam, vagy bárki más jön ide a jövőben. Ha most nem lépünk, ezt garantálni tudom, hogyha strukturális gazdasági áttörés nem születik meg, mert rettenetes helyzetben van ez az ország, hogyha nem tudjuk leállítani ezt a romlást, ezt a gazdasági zuhanást, akkor olyan helyzeteket fogunk látni, mert nem lesz pénz, nem lesz szállítás lehetőség, és ahogy szeptemberben, sok, szeptembertől sok nagyobb válságra számíthatunk éppen ezért a humanitárius problémák és politikai megoldások viszonyát kell vizsgálnunk. Ezt alaposan végig kell gondolnunk. Hogyha meg kell nézni a térképet, melyek a szomszédos országok szintén törékeny országok, a migráció kérdése ebben a térségben. Tehát hosszú távon, a, nagy, ha nem kezeljük ezeket a fejlesztési problémákat, akkor súlyos nehézségekkel szembesülhető. Ma délután biztos úr jön eljön, és Stilian úrról fogunk beszélni erről. Okay, colleagues, we're going to vote now. Nos, kedves kollégák, szavazzunk, hogyha az erre szánt időben ezt el akarjuk végezni. Kedves kollégák, a következő napi rendi pontunk a tízes, az EU és Irak közötti partnerség és együttműködési megállapodás, az egy vélemény az AFET-nek. Vajrinen úr, Pávo Vajdinen kére szót. Köszönöm szépen, Linda. Csak egy néhány szót. Köszönöm szépen a kollégáknak. A módosítókat. Sajnos kompromisszumokra nem nyílt lehetőség, ezért külön szavazásokra került csak szó, sor. A legtöbb módosítót az AFET tervezete már lefedi, ennyit tudunk tenni, de azt hiszem, hogy kiváló módosítókról van szó. Akkor szavazhatunk. Akkor teszteljük a szavazógépeket. Nyomják meg. Megnyitom. Lezárom. Illetve most itt van. Lezárom a szavazást, és működik. Ez jó. Az első módosító támogatja, ellenször tartózkodás elutasítva. Hármas, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a kettes módosítót. Lezárom. Elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es elnézést, okafogyott, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 18-asról van szó, megnyitom, lezárom, elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítva, 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 25-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 26-os mellett ellen tartózkodás elfogadva. 27-es részenként szavazunk, az első rész, 27-es ember mellett tartózkodás elfogadva, a második rész mellett tartózkodás elutasítva, kettes szóbeli, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette oka fogyott, 29-es mellette ellene tartózkodás, akkor még egyszer fussok neki a 29-es mellett te ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 29-est. Lezárom. Elutasítva 11-9-re. 30-as mellett ellen a tartózkodás elutasítva, 31-es mellett ellen a tartózkodás elfogadva, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os részenként szavazunk első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szavazunk most név szerint a véleményről összességében a módosított formájában megnyitom. Egyhangúan elfogadva. Nem, nem. 21-2 arányban. 21 mellette, ketten ellene. Tehát, ha nem is egyhangú, de azért nagy többség. Köszönöm szépen. 2.30-kor kezdünk, kedves kollégák, ne felejtsük el.